az egyperces hozzászólások a 150. cikk értelmében ezzel megszűnt, ezzel véget értek. Következő napi rendi pont a Rübig jelentés kis- és középvállalkozásokról szól. Tessék, megadom a szót a jelentéstevőnek. A kollégi Rübig. Rübig kolléga. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt láthatjuk, hogy itt a plenáris ülésen a kis és középvállalkozások iránti érdeklődés rendkívül nagy. Én mindig is örülök, hogyha azt látom, hogy ennek a területnek, ennek a szektornak a gazdasági erejét felismerik. És tudjuk, hogy a munkahelyek 85%-át itt Európában olyan üzemek, vállalatok biztosítják, amelyek legfeljebb 5 évesek. Ez nem a vállalkozások életkorának van köze, hanem a vállalkozók életkorának. Éppen ezért fontos, hogy foglalkozunk az újonnan keletkező vállalkozásokkal, és a vállalkozási kultúrának a folytosságát a képzésben, az oktatásban hangsúlyozzuk. Ugyanis vállalkozóvá az ember nem egyik napról a másikra válik, hanem már az óvodában elkezd vállalkozóvá válni, és szeretne vállalkozóként működni e, Európa lakosságának nagy része, szeretne önállóan dönteni a saját sortáról. Ezért fontos számunkra az, hogy hogy a vállalkozási kultúrának, vállalkozási szellemnek a terjedését a fiatalok, a nők és a migránsok számára is a jövőbeli perspektívaként mutassuk be. Az iparpolitikában különösen az a fontos, hogy a versenyképességet erősítsük, ezen a területen a bizottság egy jó kezdeményezéssel élt. Sajnos Európában nem vagyunk túlzottan sikeresek az, Európa, az ipari politikában. 10%-os visszaeséssel kellett, hogy számoljunk 2008 óta. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy itt a úgynevezett KKV tesztet az egyes tagállamokban e, erősítsük. Itt a Gazdasági és Szociális Bizottság európai szinten fontos szerepet játszhat ugyanis szerepe lehet abban, hogy a KKV teszt megfelelő végrehajtását felügyelje, és a szociális partnerek pont azok, akik pozitív javaslatokkal élhetnek e, abban a kérdésben, hogy hogyan lehet egyszerűsítéseket végrehajtani. Fontos, hogy egy többnyelvű online portált is létrehozzunk, amely megmutatja számunkra, hogy ki az, aki más országokba exportál, onnan importál, mik ott az ottani előírások, mik az előnyök, hátrányok, hol vannak bizonyos vállalkozói övezetek, és különösen a kisvállalkozások számára, amelyek egy nagyon nagy világgal kell, hogy szembenézzenek, számukra mindenképpen az internet, a nemzetközi fizetési lehetőségek biztosítanak az új információs és kommunikációs technológiák által nyúl új lehetőségeket, új esélyeket. Ugyanakkor ezen a területen is fontos, hogy az embernél kezdjük a munkát, éppen ezért az Erasmus program a fiatal vállalkozók számára fontos, hogy a női vállalkozók számára is megnyíljen. Ez fontos ügy kell, hogy legyen a 2020-ig terjedő időszakban, ezt masszívan ki kell építenünk. Azt láthatjuk, hogy különösen azokban az országokban, ahol a kohéziós területen problémák vannak, ez a program rendkívül jó fogadtatásban részesül, és azt támogatnánk, hogy az Erasmus Mundus projekté váljon ez, azaz az egész világra kiterjedő projekté, amely lehetővé teszi, hogy a fiatal vállalkozók eljussanak a beszállítóikhoz, az ügyfeleikhez megfelelően, új piacokat tudjanak megnyitni saját saját maguk számára új embereket ismerjenek meg, és így az üzleti tevékenységüket megfelelően javítsák. Úgy gondolom, hogy az Enterprise Europe eh, hálózatot is megfelelően támogatni kell, mert hogy ott már nagyon sok szakmai tapasztalat eh, gyülemlet fel, Eh, amit mindenképpen ki fogunk tudni ezen a területen aknázni, annak érdekében, hogy sikeresebbek legyünk. Ugyanakkor a versenyképesség egyben azt is jelenti, hogy a bürokráciának megállt kell parancsolnunk. Most az administratív terhek alatt nyögnek a vállalkozók, erről szólnunk kell. 2015-ig az kell, hogy legyen a cél, hogy legalább 25%-kal csökkenjenek az adminisztrációs terhek. Itt is azt tartom megfelelő megközelítésnek, hogy a régióknak a bizottsága megfelelő javaslatokkal éljen, amelyeket a az Európai Bizottság megfelelő módon aztán átvesz a saját munkájába. Ezen túlmenően fontos az, hogy versenyképes legyen az adózásunk, és végső soron pedig eh, a vállalkozásoknak az átadása is megfelelő koncepciót kapjon. Elnök, köszönöm szépen Rübis kolléga, most rögtön a spontán hozzászólásokra térünk át. Elsőként Matej Kukovics asszonynak adom meg a szót. Hvala lepa, predsedujoči in uh, čestitke dr. Paolo Rubik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni dr. Paul Rubisnek, ugyanis ő maga természetesen másokkal együttműködve rendkívül értékes munkát végzett, amelynek a jelentősége pont most a válság idején olyan nagy. Úgy gondolom, hogy ennek a munkának a fényében könnyű választ adni arra, hogy mi az, ami minket holnap vár úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben nagyon sok választ találunk erre a kérdésre. Rübich urat támogatom abban a törekvésében, hogy hangsúlyozzuk a vállalkozói szellem, a vállalkozói képzés terjesztését már az óvodáskortól kezdődően, ugyanis a fiatalok már az óvodás korban meg kell, hogy tanulják a bátorságot, hiszen bátorság nélkül nincs vállalkozói szellem. És szeretném a következőket is elmondani. Az európai vállalkozói hálózatot a jövőben úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek is jobban nyomon kell követnie. Meg kell nézni a parlamentnek, milyen eredményeket ért el ez a hálózat. Elnök, köszönöm szépen, Mazai Kukovics asszony. Most Régner kolléga nő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr frakciókon átnyúlóan mindenki azt szeretné, hogyha a KKV-k számára jó munkakörülményeket biztosítanánk, mivel az Európai Unió nagyon fontos munkaadóiról van szó a növekedést biztosítják, jó szakértőket termelnek ki, nagyon fontos a fejlődésük, és ezért az is fontos, hogy elégedett munkavállalókat termeljenek ki. Rübig úr a biztonságot, a a, és az egészséget ö, hangsúlyozza ki, ezek európai szinten minimális követelményeknek számítanak, és ezek nem számítanak akadálynak, közigazgatási akadálynak. Itt csak a ö, tagállamok további hozzáadott törvényei számítanak tehernek. Ezért nagyon fontos, hogy a a biztonsági és az egészségügyi követelmények minél harmonizáltabbak legyenek, hogy ezek mindenképp adottak legyenek minden országban. Köszönöm szépen, Régner asszony, most Vertman kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, elnök úr, jelenleg most 32 kis és középvállalkozás van Európában ők, 75 millió embert foglalkoztatnak, és így, tehát összesen a munkahelyeknek az Európai Unióban a 70%-át biztosítják. Úgy gondolom, hogy ezek az alapadatok kellő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy mennyire fontos a KKV-knak a megfelelő támogatása. A mindenhol jelen lévő súlyos válság idején úgy gondolom, hogy az európai gazdaság gerincét képezik, és mindenképpen egy olyan motort jelentenek, amely a fenntartható növekedéshez hozzájárulhat és hozzájárul. Szeretnék köszönetet mondani zárásképpen Rübik úrnak a kifejezetten részletes jelentésért. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Vertman kolléganő. Most Zuber kolléga kap szót. Obrigada, Sr. Presidente. Poderíamos eventualmente estar de acordo com este relatório. Köszönöm a szót, elnök úr. Ami az intézkedéseket illeti, talán együtt tudunk érteni, egyet tudunk érteni ezzel a jelentéssel. Azonban a legfontosabb problémákkal nem foglalkozik a jelentés, ami a KKV-kat illeti. Ami Portugáliát illeti, sajnálatos módon a szigorítás intézkedések miatt rengeteg KKV hagy fel tevékenységével. Ezen kívül ez befolyásolja a belső fogyasztást, illetve a fogyasztók vonatkozásában a fogyasztói mennyiségek csökkenéséhez vezet. Én szolidaritásra szólítanék fel mindenkit, de attól tartok, hogy erről már sajnos elfedkezett mindenki az EU-n belül. Köszönöm szépen, Zuber kolléga. Mikolasik kolléga kap szót. Herr Vorsitzender. Malé a stredné podniky, ich konkurencieschopnosť a príležitosti... Köszönöm szépen, elnök úr. A KKV-kat támogatnunk kell, és az üzleti lehetőségeik támogatása kell, hogy legyen a legfontosabb Um, napirendi pontunk, hiszen hogyha a kohéziós politikát alkalmazni akarjuk megfelelőképpen, akkor minden régiót támogatnunk kell Európában. A versenyképességüket, és ezen belül a KKV-k nagy számban felmerülnek itt. Az európai alapokból már is nagyon sok, sokan élveztek támogatást, és ez hozzájárult a munkahelyteremtésekhez. teremtésekhez a KKV-k a klíma vagy a biogazdálkodás területén gyakran aktívak, vagy ha megnézzük a, a környezetvédelmi kérdések kezelését a regionális szinten. Ezért úgy gondolom, hogy a strukturális alapokból is támogatni kellene a KKV-ket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mikolasi kolléga. Most András Bárja kolléganő kap szót. Eh, Köszönöm szépen. Azt mondják, hogy a kkv teremtik meg Európában a munkahelyek 75%-át. Ugyanakkor minden négy KKV-ból egy nem használja ki teljes mértékben az egységes piac biztosította lehetőségeket, és nem dolgozik határokon átívelően. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Úgy gondolom, hogy a szabályozásokat kell megfelelően karcsúsítani, és az emberi tőkét, az emberi erőforrásokat kell jobban kihasználnunk. Fontos a párbeszédnek a javítása, és nyilvánvalóan a finanszírozáshoz való hozzáférésnek a javítása is. A közszférában is megfelelően kell a költségekkel gazdálkodni, és az is fontos, hogy a piacra jutást, a piacokhoz való hozzáférést illetőleg a hitelezéshez való hozzáférést is biztosítsuk a KKV-k számára. Biztosítani kell a megfelelő finanszírozást a gazdaság beindításához. Ez egy olyan fontos elem, eh, amely a KKV-k számára nélkülözhetetlen. Köszönöm szépen, András Bere asszony, Winkler kolléga kap szót. Uh, thank you very much, Chairman, and I would... Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék gratulálni Paul Rübi kollégánknak is ez a kiváló jelentéshez. Az INTA véleményen dolgoztam én magam vele, köszönöm szépen az együttműködést. Rübig úr már alához, aláhúzta, hogy a jelentés szeretné azt is aláhúzni, hogy az KKV-k nemzetközi működését is ösztönöznünk kell, hiszen egyre több KKV próbál meg nemzetközi szinten is működni. A KKV-k támogatását racionalizálni kell, ez lenne nagyon fontos kérdés, és azon kívül ennek a támogatásnak a személyre szabása is fontos, hogy az, azoknak a vállalatoknak a támogatását ösztönözzük, akiknek valóban pot van potenciálja a harmadik piacon való részvételre. Jobb hozzáférést kell biztosítanunk számunkra. a KKV-k internalizálása az, Európa, az egész európai kis, köz- és kisvállalkozási szférának csak javára válna. Elnök, köszönöm szépen. Flásikova Benyova kolléga asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A kis és közép vállalkozások 75 millió embert foglalkoztatnak az Európai Unióban, és mind az összes munkahely 75%-át képviseli. Nagyon jó lehetőségük van a munkaterem, munkahelyteremtése, különösen a fiatalok számára. Az adatok szerint a KKV-k az európai gazdaság hajtómotorjai, tudnak harcolni a, a társadalmi kirekesztés és a társadalmi instabilitás ellen, ugyanakkor rengeteg adminisztrációs akadályba ütköznek, nagyon sok akadály áll a kisvállalkozások megteremtése és fejlesztése előtt, nincsen megfelelő kölcsönhöz való hozzáférésük, tehát nem tudják teljes mértékben kihasználni lehetőségeiket. Eh, ha van támogatás, azt se tudják mindenképpen minden esetben elérni. Támogatnunk kell a KKV-kat, eh, emelnünk kell versenyképességüket, és csökkenteni kell az velük kapcsolatos bürokratik, bürokráciát. Köszönöm Lásikova Benyoma, utolsóként Kelly kolléga szólhat hozzá. Köszönöm elnök úr a szót. Nagy öröm számomra, hogy a KKV-kkal foglalkozunk most, és gratulálni szeretnék Rübik úrnak a felvetéseihez. Ezen kívül szeretném, ha minél előbb végre is hajtanánk őket. Rá szeretnék azonban mutatni egy-két dologra. Rübi úr említette, hogy az oktatás mennyire fontos. Ezzel nem foglalkozunk eleget. Gyakorta járok iskolákba, és beszélgetek a, a diákokkal, hogy mik szeretnének lenni. Hát azt mondják, hogy vállalkozók. Rübik úrnak igaza van. Már az óvodában kell elkezdeni, hogy ezt az érdeklődést kialakítsuk. Ezen kívül, ami a ö, bürokráciát illeti, ez is rendkívül fontos. Ezen kívül a jogalkotás ö, végül pedig, ami a KKV-kat illeti, ösztönöznünk kell ezek létrehozását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly kolléga, kérem elnézését. Tikao kolléga asszony, hogy nem, nem látom a nevét, most ön kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, a szót. A vállalatok és a kkv szenvednek a gazdasági válság során azért, mert nagyon nehéz hozzájutnunk bármiféle finanszírozáshoz. Az új uh, munkahelyek uh, 85%-át 2010 és 12 között a KKV-k hozták létre. Nyilván önök is tudják, hogy milyen fontosak a KKV-k a gazdaságban. 25%-a a munkahelyeknek a magánszektorban a KKV-knak köszönhető. Támogatni kell a KKV-kat helyi, nemzet és európai szinten. Ezeknek a KKV-knak hozzá kell tudniuk férni a egységes piachoz, illetve a harmadik országok piacához is. Ezen kívül megfelelő információval kell rendelkezniük. Nagyon fontos, hogy védjük a szellemi jogokat. Hozzá kell férniük a megfelelő informatikai technológiákhoz. Üdvözlöm a COSME programot, amely dinamizálni fogja a KKV-k versenyképességét, és nagyon fontos, hogy minden eszközt bevesünk a finanszírozás támogatását is. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat, és a vita zárása képen Pibax biztos úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, a bizottság megköszöni Paul Rübig úr munkáját, és mindenki más munkáját, aki ehhez a jelentéshez hozzájárult. A jelentés valóban nagy elkötelezettséget mutat e, az intézmény nevében az európai KKV-k iránt. A bizottság üdvözli azt, hogy a szándékait támogatja a parlament, mégpedig a nemzetközi nemzetközi tevékenység ösztönzése és a jogszabályok egyszerűsítése terén. Valóban az, a KKV-k nagyon fontosak, a az hozzáadott érték 58 százalékát adják, és az legutóbbi években az új újonnan teremtett munkahelyek 25%-át teremtették, de a KKV-k is ugyanúgy szenvednek a gazdasági válságtól, és nekik is meg kell felelniük a kihívásoknak. Az Európai Bizottság a KKV-kkel kapcsolatos európai stratégiát úgy alakítja, hogy az európai politikákon átnyúló jelleggel mindenhol támogassuk a KKV-k ügyét, az eljárásokat e, egyszerűsíteni fogjuk, egyablakos ügyintézést fogunk bevezetni, és támogatni fogjuk a szolgáltatóipart is, hogy a KKV közösséget európai szinten tudjuk támogatni. A külön KKV-knak kialakított COSME programon keresztül. Rübig úr a KKV-knek kialakított nemzetközi stratégiát is szeretné látni. Jelenleg nagyon kis száma a KKV-knak az, amely Európai Unión kívülre is exportál, pedig tudjuk, hogy nagyon sok felemelkedő gazdasággal lehetne kereskedni. Az OECD becslése szerint a 2012 után a fejlődés 90%-a Európán kívül fog majd végbe menni. A növekedést a KKV körében feltérképezzük, decemberben fogjuk az eredményeket közzétenni, és, következő év elején fogjuk majd azokat a az intézkedéseket nyilvánosságra hozni, amelyek az, a KKV-k helyzetét javítani kívánják, de ö, már is vannak intézkedések, például az Enterprise Europe ö, ö, hálózat, a help, helpdesk, a különböző harmadik országokban felállított KKV tanácsadó rendszerek. Ugyanakkor 2012-ben Brazíliában, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kolumbiában is jártak képviselőink, amelyek nagyon pozitív visszajelzéssel érkeztek haza, és politikai támogatással, amely különböző szektorokban támogatni fogja a KKV-kre vonatkozó fejlesztéseket és ösztönzőket. mindannyian a, aggódunk az, a KKV-kért, a, e- a KKV tesztel kapcsolatos szabályokat meg fogjuk szigorítani. Tudjuk, hogy nagyon sok még mindig a KKV-kre nehezedő teher, ezért nagyon szorosan össz, együttműködünk a KKV-k képviseleti szerveivel, annak érdekében, hogy a tíz legnagyobb nehézséget okozó jogszabályt azonosítsuk az egyszerűsítés folytatni fog. A konzultáció ezzel kapcsolatban karácsonyig fog tartani. Az feltérképezett, felfedezett jogszabályokat meg fogjuk vizsgálni, és megpróbáljuk kidolgozni a különböző eljárások könnyítését, azzal együtt, hogy ugyanakkor a biztonság megmaradjon. A KKV-k a COSME programon keresztül pénzügyi segítséget is nyújthatnak, ezen belül megkönnyítik a finanszírozáshoz való hozzáférést és az Enterprise Europe Network-kel való kapcsolaton azon kívül a, az európai vállalkozások fenntarthatóságát is támogatják, és a piachoz való hozzáférést is segítik. Mindezek a prioritások szerepelnek Rübig úr jelentésében is. A COSME az Erasmus a vállalkozóknak nevű intézkedést is támogatja, ezt is megemlítette Rubig úr, tehát a politikai prioritások mind szerepelnek a jelentésében. A megszorítások <clears throat> időszakában élünk, és tudjuk, hogy mennyire nehéz ilyenkor költségvetést e, emelni, de Barózó úr többször is aláhúzta, hogy a KKV-k képezik mandátuma ideje alatt a legesleg fontosabb prioritást, és mindent meg fog tenni a rendelkezésére álló eszközök legteljesebb kihasználása érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pibax biztos úr, ezzel a vitát lezárjuk. A szavazásra ahogy más kérdésekben is, holnap szokatlan időben 18 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk pedig Ujuland asszonynak a jelentése a Szergej Magnyiszki ügyben érintett orosz tisztviselésre vonatkozó közös vízumkorlátozások tárgykörében négy percben az előadónak adom meg a szót. Parancsoljon Ojuland asszony!